A főképviselő és a bizottság javaslatát mutatják be az akciótervre vonatkozóan. Akkor nincsen szükség háttérinformációra, mindenki nagyon jól tudja, hogy ezen akcióterv célja, hogy a 2014 végén lejárt akcióterv helyébe lépjen. Ez egy az új ö, emberi jogi csomag részét képezi, és a parlament is ezt nagymértékben támogatta és egyben stratégiai keretet is létrehoz a demokrácia és emberi jogok területén, pontosabban az továbbra is érvényben marad, és Stavros Lambrinidis emberi jogi külön megbízott mandátumát két évre meghosszabbították, ennek mindjárt nagyon örülünk. Nézzük meg, hogy hogyan is jutottunk erre az eredményre. Az amikor az EKS-hez érkeztem, fontos volt számomra, hogy az akciótervet minden érintett magáénak érezhesse, és természetesen mellettünk az Európai Bizottságnak van ebben rendkívül nagy szerepe. Ezért tehát nagyon szorosan együttműködtünk, különösen az AFKO főigazgatósággal, és felmértük közösen, hogy hogyan lehet elérni, és hogyan értük el a korábban kitűzött célokat, és természetesen a korábbi akciótervből próbáltuk levonni a következtetéseket. Az egyik következtetés vagy tanulság az volt, hogy koncentráltabb és stratégiabb jellegűnek kell lennie az új akciótervnek, és nem kell még több célkitűzést meghatározni, és az egyik stratégiai célkitűzés az volt, hogy az akcióterv a jelenlegi bizottság mandátumá hoz alkalmazkodjon, tehát hosszabb időre kell meghatározni, és egy köztes jelentést kell elkészíteni. Ezen köztes jelentés lehetővé teszi számunkra, hogy finom hangolást is végezhessünk egyrészt az akcióterven belül, másrészt pedig a külső pénzügyi eszközökhöz képest, amelyet 2017-ig határoztak meg. Tehát azért is van ez így, mert nem csak politikai, hanem más jellegű célokat is meghatároztunk, és ezért ennek pénzügyi aspektusa is van. Az értékelést tehát közösen végeztük az érintett bizottsági főigazgatóságokkal, és az AFKO főigazgatóság koordinálta ezt, és ezen értékelés alapján hasonló módon, amikor az új struktúrát és az új célokat próbáltuk beazonosítani, amelyeket az egyes fejezetek alatt szeretnénk elérni, az érintett bizottsági főigazgatóságokkal jártunk el. A lehető legjobban megpróbáltuk a többi érintett felet is bevonni. A parlamenthez is többször eljöttem és bemutattam a megközelítésünket az új akciótervel kapcsolatban, a tagállamokkal is. A PSC-ben voltam, és természetesen a civil társadalommal is többször is találkoztunk, nem csak a trojkával, hanem a teljes hálózati tagsággal. Közben természetesen megpróbáljuk tiszteletben tartani a bizottság azon szándékát, hogy ők legyenek a kezdeményezők és a főképviselő természetesen, és először ezt a közös javaslatot publikálni kellett, és utána elvégezni a konzultációt. Most tehát abban a szakaszban járunk, ahol a parlamenttel, a tagállamokkal konzultálunk, egyeztetünk, és a civil társadalommal is folytatjuk az egyeztetést. A nyár előtt még szeretnénk a tanács következtetéseivel ezt a konzultációt lezárni. Az új akcióterv főpontjai mik is? Abból indulunk ki, hogy egyre nagyobb kihívások várnak ránk a mai világban, ezt mind bilaterálisan, mind multilaterális, multilaterális összefüggésben is érezhetjük. Az emberi jogi tanácson is láthattuk, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt időszakokban nagyon jó eredményeket sikerült elérni, a partnereink egyre nagyobb kihívást jelentenek. Mit jelent ez? Egyrészt, ami az emberi jogok egyeteme, egyetemlegességét illeti, gyakran a relativitás elmélete alapján megkérdőjelezik ezeket, mi szerint igen, az emberi jogok azok tiszteletben tartandó értékek, de a mi helyzetünkben ezt másként kell értelmezni. Nos, vannak ezen kívül új globális szereplők, akik egyre inkább ellenállnak annak a gondolatnak, hogy az emberi jogi tanácsnak az egyes országokkal kapcsolatban kellene állást foglalnia. További kihívás az, hogy vannak nem állami szereplők is, és velük szemben a számonkérhetőség elve megkérdőjeleződik. A civil társadalom szerepe egyre inkább visszaszorulóban van sok országban, és különösen a terrorista fenyegetést is kihasználják indokként. És további kihívás az, hogy az Európai Unió globális emberi jogi védelmezője ez a szerep megint csak megkérdőjeleződik, például Ukrajnában is. És ezen kérdésekkel próbálunk az akciótervben foglalkozni. Továbbá célunk az, hogy próbáljuk az emberi jogi fellépéseket hatékonyabbá tenni. A korábbi akcióterv különböző eszközöket bevezetett, például az iránymutatásokat, és próbálta rendezni, hogy az emberi jogi párbeszédet hogyan kell megszervezni. További cél az, hogy jobb legyen az interakció a különböző eszközök között, a diplomáciai, pénzügyi és egyéb eszközök között, valamint a bilaterális és a multilaterális szintek között. Ezek alapján beazonosítottunk öt fellépési területet, amelyet önök is megtalálhatnak. Az egyik azt gondolom, hogy rendkívül fontos, és ahogy az egyeztetések folynak, meggyőződésem, hogy a helyi szereplők ownershipjét kell megerősíteni, tehát hogy magukénak érezzék ezen célkitűzéseket, tehát nem kívülről, hanem nagyon fontos, hogy belülről építkezzen ez a fellépés, és ebből a szempontból a partnereinkre kell egyre inkább hagyatkoznunk, és az ő szerepüket megerősíteni, és ezért kell megerősíteni a, az együttműködést, a kormány, állami, a nem kormány jellegű civil szervezetekkel és szereplőkkel és a civil társadalommal is, figyelembe véve, hogy milyen nagy fenyegetések léteznek nagyon sok országban az emberi jogok területén. A második valószínűleg problémásabb terület, mert próbáltuk saját magunk számára a leginkább a legfőbb tematikus kihívásokat beazonosítani, és közben ezeket kötöttük a beazonosított szereplőkkel is. A nagyon fontos, hogy összefüggésbe kerüljenek a, például a társulási, gyülekezési joggal a fellépéseink, és természetesen a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem is nagyon fontos, ennek különböző formái lehetségesek. Különösen oda kell figyelni a nőkre, az LGBT személyekre, gyermekekre, a vallásos kisebbségekre és kisebbségekre. És egy további fontos téma, ahol a civil társadalommal konzultálunk és foglalkoznunk kell a kínzás és az embertelen bánásmód elleni fellépéssel is. Annak fényében, hogy olyan országokban, ahol moratóriumot vezettek be a halálbüntetése vonatkozóan, és visszaléptek ezzel kapcsolatban, emiatt a következő akciótervben is a halálbüntetés elleni küzdelmet kiemelten kezeljük. Egy további téma a gazdasági, kulturális és szociális jogok kérdése. A tapasztalatunk alapján azt látjuk, hogy az emberi jogi párbeszédben a partnerországokkal fontos megtalálni a belépési pontokat, és gyakran kényelmesebb és könnyebb ezen témán keresztül a párbeszédet felállítani, és így nem csak némák és süketek párbeszédéről beszélünk, tehát, hogyha ezen témákat kiindulópontként tudjuk használni, utána az emberi jogokra is rátérhetünk. A harmadik téma az emberi jogi megközelítés a krízis és konfliktus helyzetekben, ez egy nagyon nehéz terület, nagyon nehéz megfelelő megoldást találni a kihívásokra, de nem szabad ezt a témát elkerülni, nem szabad kihagyni, tudván, hogy milyen komoly válságok vannak körülöttünk. Fontos a korai jelzőrendszereket kialakítani, és a visszaéléseket megelőzni. Fontos, hogy a krízis területeken különböző eszközökkel rendelkezzünk, és például a KKPP misszióban nagyon fontos az emberi jogi kérdéseket figyelembe tartani, és tudom, hogy Barbara Lochbillernek is lesznek ezen a területen még további javaslatai, ezeket már most nagyon örülök, hogy meghallgathatom. A negyedik rendkívül fontos, ami a hitelességünkkel kapcsolatos problémákkal foglalkozik. Nagyon fontos a koherencia, a konzekvens fellépés, Három tematikus fókuszt találtunk, a kereskedelem az nagyon fontos, a migráció is. Már korábban elmondtuk, hogy a válság eszkalálódik, és sajnálatosan azt látjuk, hogy ez a valóság, és a terrorizmus elleni küzdelem. Az ötödik terület pedig az eredményorientáltság és a hatékonyság az emberi jogok és a demokrácia területén. Miután már több hónapja dolgozom az EKS-nél és az emberjogi párbeszédeket figyelemmel követem, nem szabad ezeket szegregáltan kezelni, nem szabad ezeket izolálni, elszigetelni. Fontos, hogy beépítsük őket a különböző kommunikációs csatornáinkba az egyes partnerekkel, és nagyon fontos lehetőséget adni a bilaterális és multilaterális aspektusok kidomborítására az emberjogi fellépésben. Tunisban Nemrég volt erre egy példánk, ahol az emberi jogi tanács által felvetett témákat meg tudtuk beszélni. Annak ellenére, hogy a munkaviszonyunk rendkívül jó Tunéziával, a fővárosok szintjén, tehát nem csak Genfben, hanem a fővárosok szintjén a bilaterális találkozón is fel tudtuk vetni ezen kérdéseket. A tagállamokkal folytatódik az egyeztetés, holnap Kohumba megyek, ott fogunk tárgyalni, és várjuk a tagállamok javaslatait a fellépésekre vonatkozóan, különösen ami a tagállami hatáskörbe tartozó fellépéseket illeti. A parlament is kiemelt, hogy milyen fontos, hogy a tagállamok magukénak érezhessék ezen fellépéseket, és ezzel kapcsolatban erőteljes üzenetet kaptunk, úgyhogy remélem, hogy konkrét javaslatokat is kaphatunk majd. Az egyeztetések lehetőséget adnak nekünk arra, hogy a parlamenttel és a civil társadalommal is konszenzust tudjunk kialakítani. Örülök ennek a eszmecserének. 10 óra, 9 óra 50-kor el kell, hogy menjek sajnos, de addig mindenképpen rendelkezésük ráluk. Köszönöm szépen. Esetleg kezdhetjük a kérdésekkel. Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a nagyon jó és átfogó akciótervet. Egy kicsit hosszas, de nagyon konkrét. Tehát most igazából nem csak kritizálni szeretnék, hanem dicsérni is. Nagyon jó, hogy olyan területeket is beazonosítottak, ahol több politikai kötelezettségvállalásra van szükség a prioritások kialakításában. De nagyon átfogó akcióterv. Esetleg hát meg tudom mondani, hogy kihagytak-e valamit? Vagy, eh, ahogy mondta, különféle kihívások vannak, és így tovább. De ez eh, nagyon érdekes lesz, hogyan, hogyan szabták meg a prioritásokat? Az új akciótervben vannak konkrét tagállami kötelezettségvállalások. Van vita arról, hogy legyenek EU-s és tagállami akciótervek? Cselekvési tervek? A tagállamoknak jelenteniük kell, hogy ők hogyan alkalmazzák a különféle cselekvési terveket, vagy hogy meddig jutnak el a kötelezettségvállalásaik teljesítésében? Tehát van egy éves jelentés erről? Tehát ez egy új dolog, de érdekelnének ezek a szempontok. És uh, itt nagyon sok dolog van, amely nem kötődik konkrét határidőkhöz. Ezt a, megtanulták a múlt tapasztalatai alapján? de így bonyolultabb lesz megfigyelni. Hogy és mondjuk, amit én furcsának tartok, amiben kritikus vagyok, az az, hogy a régi akciótervben voltak különféle kísérleti országok. Ezek megmaradtak? Tehát azt hiszem, hogy itt a 32-esben van egy referencia, Tehát mondjuk a helyi szereplőket hogyan szeretné motiválni? A nemzeti emberi jogi intézmények segítségével, és a néppárti kollégák figyelnek erre nagyon a szomszédsági politikában. Üdvözlöm, hogy a parlament intézményeit is kiemelten kezel, illetve az érintett országok korrupció ellenes hatóságait. Tehát most a emberi jogi politika is van ezekben az intézményekben. Amit nem látok, és Silvio Concato utalok, hogy itt a gazdasági, szociális és kulturális jogok szerepelnek. Esetleg lehetnének itt konkrétumok, tehát például olyanok, hogy, hogy szavazójog, és így tovább. Itt komoly emberi jogi kérdések vannak, és itt azt írja, hogy az emberi jogi, emberi jogvédőket támogatják, és itt például a földhöz való jog szerintem erősebben megszívelendő. Tehát, hogyha ezen a témán dolgozunk, akkor erősen támogatom. Ugyanez vonatkozik az emberi jogokra, de szerintem a közös elszámoltathatóságon is többet kellene dolgozni. Én itt konfliktust észlelek. Jó. Ezen kívül a civil társadalmat is meghívja, hogy a jogsértéseket figyelje. Tehát nagyon jó, hogy kötelező jelentéseket ír elő, amennyiben az emberi jogokat súlyosan megsértik, és a parlamentet fogják rendszeresen erről tájékoztatni? Hiszen nemrég alig volt információnk erről és meg, meglepődtünk, hogy van ilyen. Tehát az elszámoltathatóság az átmeneti igazságszolgáltatás, igazságszolgáltatás területén szerintem itt elgondolkozhatnánk. Itt nem lehetne inkább a célkitűzésekről többet beszélni? Tehát, hogy súlyos nemzetközi bűntények esetén ne lehessen büntet, büntethetetlenség? Szerintem itt világosan ki kellene fejezni, hogy mit szeretnénk elérni. Jó, a 21A, tehát itt a Nemzetközi Büntetőbíróság döntéséről beszél, lehetséges lenne? De nem csak rólam van szó, hanem egyéb más kollégákról is, akik ezt figyelemmel követik, tehát figyeljük a Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenységét, Esetleg itt van egy nyilvános kiértékelési jelentés ajánlásokkal. Tehát konzultálnak a parlament mellett a civil társadalommal is, mert szerintem itt elég anyag van. Itt a 21A végén nem értem teljes mértékben, megkönnyíti a Nemzetközi Büntető Bíróságban résztvevő országok közötti együttműködést. Tehát a bíróság ezt rendszeresen megteszi. Tehát például a, a halálbüntetés elleni fellépésben. Rendben. És a korábbi cselekvési tervben kihangsúlyozzák, hogy itt az átmeneti igazságszolgáltatásról szólnak, és ezt a folyamatot még nem sikerült lezárni. Aztán jó lenne itt előmozdítani a nemzeti igazságszolgáltatásokkal történő együttműködést a harmadik világgal, amennyiben itt megsértik az emberi jogokat. Az éves emberi jogi tervünkben erről szavaztunk. Tehát a nemzetközi igazságszolgáltatás és a humanitárius jogalkotás területéről is be lehetne venni valamit az, a cselekvési tervbe. Igen, akkor a CSTP missziók, nagyon nehéz téma, ahogy említette, egy ajánlást esetleg itt nyomozási kapacitásokat is alkalmazhatnánk, és a whistleblowerek védelmét. Migráció, menekültek, ez nagyon nehéz téma most. Meglátjuk, hogy mi lesz majd május 13-án. Mert lesz elég furcsának tartom ezeket a cselekvéseket. Tehát van egy BT határozat, amelynek értelmében hajókat is szét lehet lőni? Tehát mi, mi máshogy képzeljük el a bűnöző szervek elleni fellépést? Itt van egy emberi jogi pont, hogyha megnézzük a migrációt, akkor az EU határrendészeti politikával is foglalkozunk kellene, tehát a Frontex-el. Tehát itt ismét vannak ajánlásaim. Tehát szerintem figyelnünk kell a bevándorlókra is. Tehát a migránsok és a Frontex kapcsolata, tehát hogyha Frontex a bevándorlókkal nem bánik megfelelő módon, van-e lehetőségük jogorvoslatra? Tehát szerintem itt erről írunk egy jelentést, de amire összpontosítunk, hogy is mondhatom, még mindig a prioritás országok. Tehát néhány ország prioritás ország. Tehát például az ifjúsági stratégia. Tehát például meg lehetne nézni, hogy hányan tartózkodnak illegálisan egy bizonyos országban. Tehát lesznek még ajánlások, tehát például a hontalanság, hogy dolgozzunk ki a bizottság és a külügyi szolgálat között, valamit a hontalanok esetében 2015-ben. A hontalanságról volt egy nagyon jó bemutató, nagyon jó prezentáció itt. Igen, aztán a terrorizmus ellenes intézkedések, esetleg eh, itt a drónok használatát is bevehetni, hiszen itt eh, van egy közös álláspontunk, vagy fejlesztünk egy álláspontot, aztán a 27-es, a hatástanulmány, tehát szerintem itt releváns a, itt a szabadkereskedelmi megállapodások eh, esetében a hatástanulmányok hiszen a ombudsman márciusban kritizálta azt, hogy emberi jogi hatástanulmány nincsen például Vietnám esetében, és ez adminisztrációs torzulásokhoz vezethet. Jó lenne, ha lennének hatástanulmányok, kínzással kapcsolatos témák. Tehát az egyik tematikus kihívás, ez egy picit lehetne ambiciózusabb emberi jogi záradék, hát nem túl ambiciózus a megfogalmazása. Gondolja, hogy ki lehet fejleszteni majd kritériumokat, és végezetül pedig nincs. Itt szó a nem állami szereplőkről. Tehát a sport esetében FIFA, vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Tehát, hogy nem értik meg a nemzetközi sportszervezetek, hogy igenis játszhatnak szerepet az emberi jogi kérdésekben. Köszönöm. Köszönöm, Lokpiller asszony. Teszerre asszony. Elnézést. Köszönöm szépen. Rövid leszek, mert hogy Lokpiller asszony nagyon hosszasan beszélt, oly mértékben, hogy nincs is lehetőségünk gyakorlatilag további kérdéseket feltenni, és előadónknak sem lett lehetősége ezekre válaszolni. A magam részéről egy nagyon fontos részét szeretném kiemelni ennek a tervnek. Nevezetesen a hitelességre szeretnék rámutatni. Ugye kihívással szembesül az Európai Unió, és az EKS feladat az, hogy a hitelességét újra megtalálja, vagy megőrizze más témákban. Az emberi jogok tematikája azt igényli, hogy felmérjük a hatásosságát a politikáinknak, a fellépésüknek, és figyelembe kell vennünk azt, hogy az emberi jogok univerzális jogok. Egyetlen egy konkrét kérdésem lenne, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy az Unió milyen válaszokat ad a különböző problémákra, tragédiákra, drámai helyzetekre, nem is tudom melyiket használom ezen szavak közül, tehát milyen választ ad az Unió az immigrációs kérdésekre, mert hogy az emberi jogoknak az összes kérdése felmerül ezzel kapcsolatosan az elkász fellépés, a diplomáciái megközelítés, és így tovább. Szóval mindezeknek nagyon fontos szerepe van, és rengeteg kihívással szembesül az Unió e tekintetben, és a terv nagyon sok mindent tartalmaz e témában, de kérdezem azt, hogy az Európai Parlamentben milyen altémán tudnánk dolgozni konkrét módon, tehát az emberi jogokra vonatkozóan, a fejlesztéssel kapcsolatosan, De hát alapvetően ez a kettő fő szempont, az emberi jogok és a fejlesztés, ami itt szóba jön. Panzéri úrnak adja meg az elnök a szót. Köszönöm szépen. Most nem arról van szó, hogy módosítókat terjesszünk elő, vagy fogalmazzunk meg szóbelileg. De mégis egy politika filozófia üzenetet kell, hogy megfogalmazzunk, és ezek után ezt, és bocsássák meg a kifejezést, amelyet most használni fogunk, ezt értékesíteni kell a politikai piacon. Tehát olyan üzenetre van szükség, amely nem csak hogy megfogalmaztatott, hanem nem szabad, hogy végrehajthatatlan legyen. És ez elvezet most a transverzalitálásnak a kérdéséhez. Tehát azok a dokumentumok, amelyeket megfogalmazzunk, vagy fogalmaznak önök, azok mindenképpen meg kell, hogy határozzák a gyakorlati fellépését valamennyi európai biztosnak. Mert egy dolog beszélni a mai napon, és egy másik dolog aztán másnap másról beszélni, például a TTIP-ről. Szóval úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy minden biztos azonos irányban dolgozon, húzzon. Ezen kívül az lks nek a hálózata nem teljes mértékben hatásosan működik. Tehát ez azt jelenti, hogy akár a politikai menetrend szempontjából, akár pedig az emberjogi védelem szempontjából látnunk kell, hogy milyen tragédiákkal szembesülünk a bevándorlás témájában, és ezeknél mindenképpen arra van szükség, hogy a delegációk a tevékenységeikbe felvegyék ezt a kérdéskört fő tevékenységként. Mogherini azt, hogy azt mondja, hogy meg kell erősíteni a nigériai delegációknak a fellépését. Rendben, szép, ez jó, de hogyan? Hogyan ez a kérdés? Meg kell tudni határozni sokkal egyértelműbben mindennek a tartalmát. Ezt lett tulajdonképpen a második üzenetem. A harmadik üzenetem pedig a következő, és erről szó esett a tegnapi ülésünkön. Közép-Ázsiával kapcsolatosan milyen feltételt rendszer áll érvényesítünk, mert a korábbi kritériumok nagyon sok esetben nem voltak működőképesek. Ha képesek lennénk arra, hogy három politikai tartalmú üzenetet eljuttassunk, és hogyha az emberi jogok kérdését, a az Európai Bizottság és Európai Parlament tevékésnek a fő pontjává tesszük, akkor azt igényli ez, hogy ezekre a kérdésekre koncentráljunk, és ezek után jön pedig a rögzítése, tehát az elveknek a rögzítése után a tökéletes végrehajtás. Tehát a nagyon világos üzenetet kell, hogy ezt kövesse. Nem tudom, hogy ki fog válaszolni ezen kérdésre, de megadom a szót. Ah, no, thank you, thank you for, for your contributions. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket és észrevételeket. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Panceri képviselő mondott. Egyensúlyt kell a kettő között kialakítanunk. Közben az akcióterv egy lista, a fellépések listája. A nehézség az, hogy ezen fellépés listából politikailag is érvényes mondani valót kovácsoljunk. Az a tény, hogy az akciótervet a tanács a tanács következtetéseivel fogja elfogadni, lehetőséget ad arra, hogy akkor politikai üzenetet fogalmazzanak meg, és ezen következtetések segítségével kiemeljék, hogy mi, milyen filozófia húzódik meg ezen új akcióterv mögött. Nagyra értékelem azon elemeket, amelyeket megemlítettek és kiemeltek ezzel kapcsolatban. Nem is tudom, hogy ezt angolul hogy mondjam, úgyhogy most olaszul a azt mondanám, hogy tehát közös vállalásra, kötelezettség vállalásra van szükségünk. Egy olyan fázisban vagyunk, amely azt igényli, hogy ezt a struktúrákat teszteljük, kipróbáljuk. Ez történik most, és valóban fontos szerepet kell, hogy betöltsön ez a struktúra, és arra kell törekednünk, hogy moduláljuk a kapacitásokat és a jelenlétet a különböző országokban a delegációknak a révén. De ez azt is igényli, hogy nagyon szoros legyen az együttműködés az Európai Bizottsággal. Mert akkor, amikor migrációs kérdésekről esik szó, akkor ugye mindig a bizottsági szakértőkre szoktak gondolni. Illetve a tagállami hozzájárulásokra. Piller képviselőnek Miller képviselőnek mondanám, hogy nagyon sok valóban számunkra nagyon hasznos és helytálló dolgot mondott el, és ugyanez az érzésem a gazdasági, szociális és kulturális jogokkal kapcsolatban, hogy pontosabban kell fogalmaznunk. Közben azt remélem, hogy az eljárás vagy a folyamat mostani szakaszában, amikor az egyes érintettekkel egyeztetünk a parlamenttel is, most lehetőséget kapunk arra, hogy pontosabban meg tudjuk fogalmazni a célokat, és nagyra értékelem az ön által felvetett gondolatokat. Ugyanezt mondanám az igazságszolgáltatás átmeneti jellegéről, ami az EU külön megbizotját illeti. Ezzel kapcsolatban ezt mindenképpen a Frederica Mogherini által tervezett, őszre tervezett jelentés kontextusában kell ezt megközelíteni, és egyelőre azt nem mondta el nekünk, hogy milyen irányba szeretne elindulni. a tagállamoktól meg kell kérdezni, hogy ők külön megbízottat, külön képviselőt szeretne, vagy mondjuk a nemi kérdésekre vonatkozóan szeretnének egy külön szakértőt. Az emberi jogokkal kapcsolatban az összes aspektus be kell vonni, közben nyitva kell tartani az ajtót arra, hogy egyik vagy másik témának nagyobb láthatóságot tudjunk garantálni, és ezt úgy próbáljuk elérni, hogy a jelenlétünket, politikai jelenlétünket próbáljuk megerősíteni ezen kérdésekkel kapcsolatban. Ami a drónok használatát illeti. Most olyan dolgokra fogok rátérni, amelyekkel egyetértek, és talán majd részletesebben rátérhetünk ezekre. Ami a drónok használatát illeti, önök is jól tudják, hogy a tagállamok álláspontja milyen. Nagyon komolyan ellenállnak annak a felvetésnek, hogy erről EU szinten beszéljünk, ahogy ezt önök is tudják. Mi többször próbálkoztunk az emberi jogi tanácsban is, eddig nem voltunk nagyon sikeresek, de ez nem jelenti azt, hogy feladnánk ezt a célt. Ami a kínzást illeti valójában lehetséges, hogy nem túlságosan ambiciózusok ezek a fellépések. A civil társadalom erős lobbija után kicsit csalódtam, mert rendkívül homályosan, homályosan fogalmazták meg ezt az anyagot, úgyhogy jó lenne, hogyha konkrétabban fogalmaznának, ahogy ezt önök is állították. Ami az ütemtervet illeti, Gyakran az kerül be az akciótervbe, hogy ezek a fellépések folyamatban vannak. Az érintett kihívások jellege miatt nehéz lenne azt mondani például az emberi jogi, nemzeti emberi jogi intézmények megerősítésével kapcsolatban 2017-et meghatározni határidőnként, ez szerintem rendkívül mesterséges lenne. Az, hogy nincsen egy konkrét határidő, nem jelenti azt, hogy nincsen ezzel kapcsolatban jelentéstétel. Meglepődtem, amikor azt hallottam, hogy a korábbi akciótervvel kapcsolatban nem volt a parlamentnek lehetősége arra, hogy az elért eredményeket, hogy arra vonatkozóan friss információkat kapjanak. Nagyon nagy örömmel tájékoztatjuk az albizottságot, a, ahogy azt a civil társadalommal is megtesszük ezt az egyeztetést és tájékoztatást. Persze próbálunk mindig az akcióterv különböző fejezeteire koncentrálni, és a bizottsággal közösen megpróbáljuk a parlamentet és az érintett feleket rendszeresen tájékoztatni a közelmúltbeli eseményekről. Ami a külső hitelességünket illeti a migrációval kapcsolatban. Ez a téma egyik közép, ez a vita egyik középponti témája. A tanácsban a migrációval kapcsolatban az érintett biztos javaslatára és kezdeményezésével és az EKS komoly bevonásával készül egy munka, amely lehetővé teszi mindenki számára, hogy beazonosítsuk, hogy milyen területeken tudunk szorosabban együttműködni. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lochbiller asszony első kérdésére mondta, hogy nagyon átfogó a cselekvési tervünk. Most nem tudom, hogy ez most kritika volt, vagy bók. Tehát nagyon sok területet azonosítottunk stratégiai területnek. Tehát például a tematikus emberjogi témákat már lefedik a jelenleg emberi jogi iránymutatók. Az ötödik fejezetben például van egy olyan pontunk, hogy szeretnénk dokumentumokat terjeszteni emberi jogi kérdésekben, de itt főleg a végrehajtásról van szó. Például ezért nem fogja az összes tematikus területet látni itt, amelyről a kettes fejezet szólt, a például. A diszkrimináció ellenesség minden formáját leírjuk, és utána egy kompendiumot hoztunk létre hozzá. Tehát most rátérnék Szilvióra. A anyag erénye, hogy a bizosságot és a külügyi szolgálatot is felelősnek tartja. Gondoljunk például a korábbi cselekvési tervre. Ott időben voltak különféle akciók, és hogyha ezeket végrehajtották, akkor a kollégák elfelejtkeztek erről. A új dokumentum előnye az, hogy eh, emlékeztet az aktuális akciókra, és eh, érzi a felelősséget. Tehát a gazdasági és szociális jogok tekintetében már lefolytattunk két korábbi vitát a Kohomban. Ugyanez vonatkozik az üzletéletre és az emberi jogokra is és ezekre a területekre jobban kell koncentrálnunk. De mindenkit megkérünk, hogy csatlakozzon javaslatokkal, konkrét javaslatokkal. Hiszen nagyon nehéz itt enélkül célirányos tevékenységet folytatni. Nagyon szépen köszönöm. Én két dolgot szeretnék elmondani, még mielőtt elhagynának minket a az előadóink egyes koordinátorok, illetve a szakbizottságunk egyes tagjai távol vannak, ugyanis Brock egy, kibőv, úr egy kibővített büro ülést hívott össze a külügyi szakbizottságban egy időben a mi ülésünkkel. Ebből adódóan és ez nem szabadna, hogy előfordul. Most nem tudunk mint jelen lenni, Sajnos ez most így alakult, de hát mégis a büró, az elnökség fontos tárgyalásokról cserél eszmét, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy számos kollega hiányzik az üléstermünkből, én is szívesen ott lennék, de hát a feladatom az, hogy most az elnöki funkciókat betöltsem. Ezen kívül szeretnék elnézést kérni, mégpedig elnézést kérni hivatalosan az Európai Bizottságtól. A bizottság itt kellett volna, hogy üljön kint a pulpituson az EKS képviselői mellett, és elnézést kérek, nagyon sajnálom, hogy ezt a hibát elkövettem, rosszul lett megszervezett tulajdonképpen ez az ülésünk, semmi más nem vezetett ahhoz, hogy nem ültek itt mellettünk, láttam, hogy a bizottság ezt nem veszi jó szívvel, és először nem is igazán értettem, hogy miért, de aztán rájöttem, és szóltam a titkárság felelős emberének, hogy vegye fel a kapcsolatot önökkel. Én nem tudtam azt, hogy ilyen probléma adódik, és hibát követtünk tehát el, éppen ezért fogadják az elnézésemet kérem, mert úgy gondolom, hogy sokkal hasznosabb lett volna, hogyha az Európa Bizottság itt kint ül az elnöki pulpitoson, de mindenképpen szeretném biztosítani önöket, hogy hát ez független a szándékomtól, függetlenül alakult így a szándékomtól, és ö, ö, Mindeközben pontosan tudom, hogy önök mindig készen állnak arra, hogy együtt működjenek velünk, és ezt mindig is tanúsítják ezt az együttműködés rendeket, úgyhogy elfogadhatatlan ez a hiba, amelyet elkövetünk ma délelőtt. Nagyon-nagyon mélyen sajnálom, hogy ez így történt. Kosszátónak köszönetet mondok a részvételéért, és önnek is tisztelt képviseli az EKS-nek, és remélem, hogy majd alkalom lesz egy másik eszmecserét folytatnunk, egy vitát folytatnunk erről a nagyon fontos dokumentumról, amely meghatározza a következő évek tevékenységét. Remélem, hogy sikerült most előre lépnünk, és így módon majd lehetőség nyílik arra, hogy újabb találkozót szervezzünk a kollégáimmal, illetve Brok úr is majd találkozót szervez, és akkor így módon az Európai Bizottság is megkapja a kellő helyét. Köszönöm szépen, Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon-nagyon tisztességes és elegáns megfogalmazásáért, úgyhogy semmi, de semmi gond nincs ezen fejleményeket tekintetében. Tulajdonképpen nem is igazán akartuk kiegészíteni ezt a mai eszmecserét. Arról szólt a tét, hogy elindítsuk a folyamatot, és tudjuk azt is, hogy az önök szakbizottsága ugyan ezen témák mellett és elvek mellett elkötelezett, úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy tartalmasan fogunk tudni együtt dolgozni a későbbiekben. Yeah, Bueno, vamos a empezar, eh, aunque... Mm, Nos, javaslom, hogy folytassuk a munkánkat, még akkor is, hogyha az árnyék jelentéstevőkből nagyon sokan nincsenek jelen, akkor, amikor Lokbiller asszonynak a jelentéséről beszélünk. Felkérem Lokbiller asszonyt, hogy beszélje nekünk a ö, témájáról a jelentésében, tehát öné a szó. Thank you, uh, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ezek az első gondolataim a struktúráról és a jelentés tartalmáról. Már volt egy meghallgatás, úgy gondolom, hogy ez is nagyon jó impulzusokat adott. Tehát a Migrációs Nemzetközi Szervezet, az ILO és Vasziliádó koordinátorasszonynal is folytattuk. Tehát gyűjtjük továbbra is az ötleteket, elképzeléseket, és az összes árnyékelőadót meghívunk, hogy járuljanak hozzá a jelentéshez. Tehát az embercsempészet elleni harc az Európai Unió külkapcsolataiban. Tehát a külkapcsolatok szón van a hangsúly, hiszen nem nézték ezt meg szerintem eléggé alaposan, amikor az embercsempészet ellen léptünk fel, és erről írtunk. Hát miért ez a téma? Tehát szerintem az embercsempészet az egyik legmagasabb profitot hozó, és az egyik legnagyobb bűnözői tevékenység. A fogalom meghatározása az, hogy az emberek e, összegyűjtése, elszállítása és bizonyos országba való juttatása illegálisan, és pedig a kizsákmányolás elve alapján. A kizsákmányolás akkor valósul meg, amelyben egy e, személy kényszer alatt, tehát e, hozzájárulása nélkül bizonyos tevékenységeket kényszerül elvégezni, vagy pedig amennyiben gyermekeket kényszerítenek. De hogyha megnézzük a feltételeket, akiket, hogy kiket hogyan szállítanak csempésznek, borzalmas. Néha az az érzésem, hogy amikor az Egyesült Államokban rabszolga volt, akkor a rabszolgában legalább befektetést láttak. És hogyha a mai példákat tekintem, akkor igazából itt fogya, fogyasztják. Tehát, hogyha meghal egy modern rabszolga, akkor majd jön egy másik áru. Tehát nem, nem kell vigyázni, nem befektetés. Tehát eh, áru az ember. És eh, az emberi jogaikat pedig a lehető legdurvább módon sértik meg. Hiszen eh, az emberi jogok durva megsértése, egy személy, a személyiség fizikai és szellemi megalázása, biztonságának elrablása a céljuk. A jelentés célja az, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Unióra, hogy erősebben lépjen fel az embercsempészet ellen. És ez pedig az egész világon prioritás kell, hogy legyen. A célunk az, hogy véget vessünk ennek a embertelen gyakorlatnak. A jelentés tekintetében nincs ország, amelyet ne érintene ez a jelenség. Tehát teljesen globális perspektíváról van szó. És itt a földrajzi helyzettől, a kizsákmányos különféle formáitól függetlenül mindenhol előfordul. EU-ban, harmadik országokban hogyha nagyon jó határidőt kapunk, akkor ez előmozdítja a munkákat, hiszen az Európai Unió szeretné eltörölni 2016-ig az embercsempészetet. On a new és 2016-ig szeretnénk kidolgozni a stratégiánkat. A mi jelentésünk ajánlásai hozzájárulnak az új stratégiához. És erősebben koncentrálnak a külkapcsolatokra. A jelentés szerkezetét tekintve meg kell nézni a különféle régiókban különféle embercsempészeti modelleket, Afrika, Latin Amerika, Ázsia és a szomszédállamok. A második elem pedig itt a gazdasági szempontok, tehát megnézni a kereslet és a kínálat oldalát, a pénzmosást, illetve az üzlet és az emberi jogok összefüggéseit. Harmadsorban nemzeti, regionális, nemzetközi szinten is együtt kell működnünk, a regionálist már hallottuk a meghallgatáson, hogy van egy eh, egyezmény az ASEAN térségből, hiszen számos ázsiai országban szenvednek az embercsempészettől. Ahogy én értem, nekünk mindenképpen meg kellene vizsgálnunk, alaposan meg kellene vizsgálnunk a következő témákat. Az Európai Unió bizonyos prioritás országokat választott ki. 2009-ben született egy cselekvés orientált dokumentum, amelyben tíz prioritási ország szerepel. A dokumentumban pedig az áll, hogy rendszeresen meg kell vizsgálni, hogy vannak-e változások a prioritások között. Amit például én látok, az az, hogy ez nem történt meg rendszeresen. Az országok kiválasztásának a kritériuma, tehát hogy mely ország lesz prioritási ország, az az, hogy hány nem regisztrált ember tartózkodik egy tagállamban. Tehát például Vietnám prioritási ország lett, hiszen nagyon sok uh, dokumentum nélküli. A lot of Vietnamese people are trafficked to... Tehát uh, nagyon sok vietnamit visznek Kínába például papírok nélkül. Meg kell vizsgálnunk, hogy uh, a prioritások kritériumai hogyan változnak. Hogyha belenézünk, akkor látjuk, hogy az Európai Unió nagyon sokat költ az embercsempészet elleni fellépésre. De azt is meg kell nézni, hogy hogyan használják ezeket a forrásokat. Lehetne koherensebb, folyamatosabb ezeknek a forrásoknak a felhasználása? Megvizsgálják, hogy tényleg elérik ezek a források az embereket? hiszen eh, elég gyakran bekerülnek az emberek az embercsempészek hálójába. A csempészet, most ezt idézőjebe teszem, az ellátólánc függvénye is. Tehát elképzelhető-e, hogy büntető jogilag fellépünk olyan gazdasági tevékenység ellen, amely összefügg az embercsempészettel és a kizsákmányolással is. Lehetséges-e ilyen esetekben az áldozatoknak könnyíteni a helyzetén? Meg kell néznünk az áldozatok helyzetét a harmadik országokban, és nem csak az Európai Unión belül. Tehát, hogy mi történik velük, mi nem történik velük. Tehát itt a külkapcsolatokat hangsúlyozom. De el kell gondolkoznunk ezen az áldozat központú megközelítésen is. Tehát, hogy hogyan tudják a harmadik országok védeni a potenciális áldozatokat, tehát felhívni a figyelmüket az embercsempészet veszélyeire. Meg kell néznünk a, a nyereséget is, hiszen olyan óriási nyereség rátával dolgoznak az embercsempészek, hogy az mindenképpen nyomon követendő. És hatékonyan kell fellépnünk ezen bűncselekmények ellen. Az embercsempészet elleni fellépéshez a keresleti oldalra is figyelnünk kell. És meg kell néznünk, hogy hogyan lépünk fel a bűnözés ellen. Például az Europol, az Eurojust és a Frontex is partner. Ami az eljárást illeti, hallottam, hogy a FAM bizottság tegnap döntött, hogy szeretnének társ szerzők lenni az 54-es szava értelmében. Szerintem jó, hogy a Nőjogi Bizottság is érdeklődik a téma iránt. Üdvözölném hogyha a lányok és az asszonyok perspektívái is hangsúlyosabban megjelennének a jelentésben. Én örülnék neki, hogy a FAM bizottság is részt vesz a jelentés elkészítésében. De a FAM is csinálhat egy saját jelentést, hogy a 2011 per 36-os hogyan kerül végrehajtásra. Tehát az Európai Unióba történő embercsempészet női szempontjai. De az Európai Unión belül is meg kell vizsgálni. Mi vagyunk a külsőért felelősök, a FAM például megnézhetné a belső, az eu belüli helyzetet. A jelentésen belül pedig utalhatnak az irányelvben meglévő kétoldalas stratégiára. Tehát nem kell megkettőzni a munkát. Ami a tartalomra vonatkozik, pedig szeretném elmondani, hogy eh, az áldozatok eh, pedig eh, nem nők elsősorban. Tehát, hogyha megnézzük például a kényszermunkások csempészetét, akkor itt általában férfiak és fiúk vannak. és meg kell néznünk, hogy eh, hogyan eh, tovább, tehát a szakbizottságok elnökeinek a konferencián is beszélünk erről. Hát a LIBE titkársága már jelezte, hogy volt egy meghallgatás, ahol eh, a, a áldozatokra koncentráltunk, és nem a külkapcsolatokra koncentráltak. Mi pedig azt mondtuk, hogy mi is az áldozatokra koncentrálunk, de belső ügyként. Itt a Libe titkársága valamit félreértetett, és remélem, hogy majd sikerül tisztázni. Tehát jó lenne, hogyha a Libe tudna írni egy véleményt, de mi a külső szempontokkal foglalkozunk és nem az 54-es értelmében. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, és ha jól értem, az eljárás tekintetében, amíg nem születik döntés az 54-es alkalmazásáról, addig nem tudunk ütemtervet sem készíteni. Tehát folytatom a tartalmi munkát, árnyék előadóimmal, és a különféle frakciók is hozzájárulnak a jelentéshez, hiszen szerintem nagyon fontos, hogy az idén befejezzük. És ehhez pedig szükséges, hogy jöjjenek az ajánlások. És eh, így a 2016-os időpontot tudjuk tartani. Köszönöm. Muchas gracias, señor Lockbiller. ¿Alguna intervención? ¿Alguna? Nagyon szépen köszönöm, Lockbiller asszony. Vannak-e kérdések eh, a képviselők részéről, kedves kollégák? Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék visszajelzést adni a román kollégám Krisztián részéről. Sajnos nem tudott ma eljönni, de szeretném felolvasni az ő reflexióját erre az anyagra. Az emberkereskedelem nagyon komolyan megszegi az emberi jogokat, és támadja az emberi méltóságot. Az emberekkel való kereskedelem egyre intenzívebbé válik, és az ez ellenes fellépés egyre intenzívebb, de még nem elégséges. Ezen fogalom fontos részét képezi, hogy a nemzetközi együttműködés és a büntetőjogi együttműködés és az erre vonatkozó fogalmakat pontosabban meghatározzuk. A szexuális kizsákmányolás egy fontos aspektusa az emberkereskedelemnek, más jellegű bűncselekményformák is léteznek, például a kényszerházasságok és gyerekeket is felhasználnak például háborúkban. Az emberkereskedelem ben szegény területekről, gazdagabb területek felé csempésznek át személyeket. Az EU-nak segítenie kell abban, hogy a nehéz helyzetben lévő országokban megerősíthessék a megelőzést a szociális és gazdasági kapacitás megerősítésével, különösen gyermekek, nők, etnikai kisebbségek, migráns munkavállalók és menedékkérők a leginkább kitett lakosság rétegek. Az emberkereskedelem elemi küzdelem, a kényszermunka elleni küzdelem fontos prioritása kell, hogy legyen az EU-nak, de fontos inkluzív rendszert kialakítani, amelyben megvédjük a kizsákmányolt egyebek között migráns munkavállalókat. A bizottságnak a továbbiakban is finanszíroznia kell a fejlesztés támogatási eszközök révén ezen küzdelmet, és így a az államokat az összes aspektussal kapcsolatban folytatott küzdelemben segítenie kell. Különösen koncentrálnunk kell a megelőzésre, a védelemre és a és az igazságszolgáltatásbeli aspektusokra. Az emberi, emberkereskedelemben az együttműködést meg kell erősíteni, és nagyon fontos, hogy a szervezett bűnözés ellen együttesen lépjünk fel. Az EU tagállamoknak a, a jövőben is regionálisan együtt kell működniük az emberkereskedelem elleni küzdelemben, különösen a délkeleti, nyugat-balkán területen és az amerikai és karib-tengeri államokkal, azért, hogy hozzárájulhassunk ahhoz, hogy az emberkereskedelmi az emberkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozó kezdeményezéseket a civil társadalom művelős meg lehessen erősíteni. A civil társadalomnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy nemzeti, regionális és nemzetközi szinten fellépjen. Kulcs, kulcs szerepük van abban, hogy az emberi jog sértéseket, különösen az emberkereskedelem tekintetében a nyilvánosság elé hozzák. Fontos szerepük van abban, hogy az áldozatoknak segítsenek, és az államok téves vagy nem megfelelő fellépésére felhívják a figyelmet. Fontos a civil szervezetekre odafigyelni, nem csak szolgáltatóként, hanem stratégiai partnerként is az emberkereskedelem elleni szakpolitikák kidolgozásakor. Szeretnék köszönetet mondani és biztosítani önöket arról, hogy jó lesz az együttműködés Lochbiller asszonynal és a többi kollégával, és így közösen elérhetjük a közös célt, miszerint jó minőségű, kiváló munkát szeretnénk összeállítani. Ez volt tehát a kollégám szövege. Én szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos még idén lezárni, mert nagyon sürgős kérdésről van szó. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, most pedig megadnám Ostrevicius úrnak a szót, azért, hogy választ kapjunk Lokbirászony kérdésére a LIBE, illetve a FAMA jogi bizottságnak a meghallgatásával kapcsolatosan. Vizsgáljuk meg azt, hogy azok a személyek, akik embert kereskednek a tárgyai az uniós határokon kívül, azoknak mi lesz a sorsa, és hát nem nőtt csak ugye őróluk van szó, hanem arról, hogy ez érinti az uniót is, és hát tulajdonképpen hárman elkészíteni ezt a jelentést, ennek sok nincs, hanem más bizottságokhoz is kell fordulni ahhoz, hogy megoldásokat keressünk, és jól lehet nem a szakbizottsági elnökök döntenek, hanem a politikai frakciók, mégis megkeresem a titkárságot azért, hogy vizsgálja meg, hogyan lehet együtt dolgozni az érintett titkárságokkal. Tehát a a politikai frakciókhoz kell fordulni ahhoz, hogy ezt elmondjuk Zogbirán asszony jelentések kapcsán, az így egyértelműbb lenne. Atrevicius úrunk kívül ki kíván még szót kérni? Hello, Renate Weber. Renate Weber, árnyék előadónk, sajnos szavazásom van a DEVE bizottságban, sajnos nem tudta eljönni, és nem tudja a saját nézeteit előadni, de a nevében felolvasok majd valamit, de mindenképpen gratulál Barbarának, és reméljük, hogy a nyár végére sikerül majd a jelentést összeállítani, tehát ez egy jó jelentés, jó lehetőség, és jó az együttműködés a jelentéstevő és a árnyék előadók között, mivel itt a külső EU-s kapcsolatokat nagyon erősen figyelembe veszi, a fejlesztési segélypolitikával is esetleg össze lehetne hangolni a jelentést. Kérdéses országok, a kérdéses országoknak tehát meg kell mutatniuk, hogy képesek és hajlandók ezzel a témával foglalkozni, amennyiben fejlesztési segítséget kapnak. Bizonyos összegeket pedig eh, erre a politikára lehetne szánni. Tehát ez lett volna a rövid megjegyzésem, elnök asszony, és eh, várom a többi megjegyzést, Renáta megjegyzéseit, hiszen nekem is el kell mennem, hiszen eh, én is póttag vagyok abban a bizottságban. Tehát, igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Barbarának a prezentációját. Természetesen mindenki elküldheti az észrevételit Logbiller asszonynak, akinek meg is adom ismételten a szót. Köszönöm szépen, olyan sok mindent nem tudok hozzáfűzni. Litz úr, a megjegyzése illik a struktúrához. Természetesen a kényszerházasságok témája, a szerv kereskedelem témája is nagyon szorosan összefügg ezzel, és benne lesz a jelentésben. De csak is amennyiben a külkapcsolatokkal kapcsolatban van. Tehát ennyi. Köszönöm szépen. De Osztrevicius úr én a nyár elejére gondoltam, de hogyha mi a saját szakbizottságunkban dolgozunk, de szerintem novemberben elfogadható lesz a jelentés. Köszönöm. Muchísimas gracias a todos. Pasamos por... mondanék mindenkinek, és jöjjön most a következő napi rendi pont, a kérdések órája. Mindenek előtt eh, Cecilia asszonynak van egy kérdése, meg is adom neki a szót. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdésem a zimbabwei emberjogvédőre, Itai Zamarára vonatkozik. Zamara urat március 9-én rabolták el, tehát majdnem két hónapja már. Harare városában, Zimbabwe fővárosában. Ő vezető személye az Occupy Africa Unity Square csoportnak. Március 9-én elrabolták, és azóta semmi hírünk nincsen róla. Nagyon komoly aggodalmaink vannak nekünk és a családjának is természetesen a hollétéről, és arról, hogy egyáltalán életben van-e még. A következő kérdéseket tettük fel. Az EU kapcsolatban áll-e az imbabai kormányjal azért, hogy tájékoztassák arról, hogy egy Zamára hogy van, és miért nem hajlandó ezzel kapcsolatban lépni a kormány. Az EU hogyan próbál nyomást gyakorolni az imbabai kormányra, hogy megtegye az összes lépést arra, hogy Zamara úr hollétéről, a jólétének a garantálásáról, lépéseket tegyenek, és közben a feleségét is védjék, akit állandóan megfigyelik. És az EU hogyan ösztönzi az imbabai kormányt arra, hogy az emberi jogok védőinek a biztonságát garantálják, és közben lehetővé tegyék mindenki számára a véleménynyilvánítási, gyülekezési szabadságot, és figyelembe kell venni ezt az ebben az EU közelmúltbeli fellépését és a 11. IDF csomag támogatását. Elnök, köszönöm szépen. Szergentini asszony. Most pedig itt van velünk eh, következő kollégánk, őt is hallgassuk meg. In English, if you allow me. Ha megengedik, angolul fogok hozzászólni. Egyetértünk az önök aggodalmaival ebben a kérdésben, amelyek megfogalmazottak, és mi is komolyan aggódunk. Itai Zamara úr sorsával kapcsolatban. Hararében tárgyalásokat folytatunk, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy ott a helyszínen és itt Brüsszelben is az imbevei kormányjal felvegyük a kapcsolatot, és elmondjuk nekik, hogy mennyire aggódunk, és a hatóságaiktól azt kérjük, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek azért, hogy ismét kiszabadulhasson. Zamara úr, egy közleményt adtunk ki március 11-én, tehát két nappal az elrablása után, a civil társadalom és a nemzetközi közösség gyors reakciója a múltban nagyon hasznos volt, és ezt üdvözölte az zimbabwei civil társadalom és az ottani emberjogvédők. Április 9-én, tehát egy hónappal az elrablása után új közleményt adtunk ki, és a második hónap leteltével egy harmadik ilyen közleményt fogunk kiadni közben koordinálunk más a helyszínen lévő missziókkal, Ausztráliával, Egyesült Államokkal, Kanadával és a civil társadalommal is. El kell, hogy mondjuk, hogy eléggé szokatlan helyzetben vagyunk a korábbi helyzethez képest, mert általában korábban tudtuk, hogy hol van ez a személy és mi történik vele. A mostani esetben a mai napig nincsen információnk arra vonatkozóan, hogy hol is tartózkodik a személy, és a biztonsági erők sem adtak semmilyen információt, sem háttérinformációt rá vonatkozóan. Az viszont pozitívum, hogy a Demesse Mangava elelnök úr nagyon egyértelmű bejelentést tett március 11-én a parlament előtt, ahol azt mondta, hogy ez egy emberrablás és barbár tett, és biztosította a hallgatóságot arról, hogy a kormány aktívan próbál nyomoz az ügyben. Tehát ez egy nagyon egyértelmű és erős üzenet volt, egyelőre nincsen ennek eredménye, folytatjuk a nyomásgyakorlást, hogy a lehető legjobban lehessen ezt az ügyet megoldani, és Zamara úr visszatérhessen a családjához. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Carro. Köszönöm szépen. Carro úr, nem tudom, hogy Sargentini asszony szeretne hozzátenni valamit. Szeretném megköszönni a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak a választ. Igazán eh, nagyra tartom a munkájukat, és úgy gondolom, hogy az, hogy hivatalosan is foglalkozunk az ügyjel, és eh, jelezzük, hogy eh, reagálunk, akkor ez nyomást jelent az imbabvai kormányra, és örülnék, hogyha nem sokára jó hírekről tudna beszámolni nekem. Köszönöm. Something else, no? Valami más? Rendben? Ok. Then uh, pasamos a la señora Lockbiller. Nos, akkor most következik Lockbiller asszonynak a kérdése. A malajziai emberi jogi helyzetre szeretnék rákérdezni. Tehát uh, itt szólásszabadságról van szó, és szeretném megkérdezni, hogy uh, mit tesznek, hogy uh, a maláj kormány nyomás alatt érezze magát a szólásszabadság elleni fellépése miatt, és uh, to tehát uh, itt drákói szigorral próbálnak egy 1948-as törvényt újra életbe hívni, és azt mondják, hogy uh, itt ez a törvény pedig arról szól, hogy önkényesen lehessen nyomozást elindítani, vádat emelni 44 ember ellen. És ide tartoznak politikusok, aktivisták, egyetemisták, jogászok, igazából azért, mert véleményüket szerették volna kifejezésre jutatni. Tehát egy ilyen ósdi törvény drákói szigorával próbálják őket elnyomni. Az európai kereskedelmért felelős biztos asszony Malmström asszony utalt erre, amikor az EU-Malajzia közötti kereskedelmi megalapodásról volt szó. Az európai ombudsman is, O'Reilly asszony is kritizálta a bizottságot a Vietnámra vonatkozó emberi jogi tanulmány tekintetében. És azt mondta, hogy egy helyi fenntarthatósági hatástanulmányt kell készíteni, de ez nem foglalkozott megfelelően az emberi jogi kérdésekkel. Tehát az Emberi Bizottságnak igenis minden egyes országban meg kell vizsgálni az emberi jogok helyzetét, amelyel szeretne szabadkereskedelmi megállapodást kötni. A kérdésem pedig az, hogy az Európai Bizottság hogyan alkalmazza eszközként a szabadkereskedelmi megállapodásokat, hogy nyomást gyakoroljon az emberi jogok betartására Malajziában. Az Európai Unió összeállít egy emberi jogi úti tervet a maláj hatóságokkal és a civil társadalmakkal, mielőtt megállapodnak a szabadkereskedelemben? A Európai Bizottság végrehajt majd egy emberi jogi fenntarthatósági tanulmányt Malajzia esetében? Köszönöm. Sí, creo que tanto el Servicio Europeo de Acción Exterior az Európai Bizottság egy felmérés kíván végezni a témával. Most megadom az EKS-nak a szót Frank Olivier aki a szervezetés utána az ICE DG-től is megadom a képviselőnek a szót. Good morning, um, yes, indeed. Üdvözlök mindenkit, valóban én vagyok a Maléziával foglalkozó desk officer a, az LKS-nél, és úgy döntöttünk, hogy felosztjuk magunk között ezt a kérdést, úgyhogy én a Sedition act vonatkozó, a lázításra vonatkozó törvényel kapcsolatos kérdésre fogok válaszolni, a kollégám pedig a szabadkereskedelmi megalapodás és emberi jogi kérdésre. Ami a szedisenek, tehát a lázítással kapcsolatos törvényre vonatkozik. Valóban egyre inkább aggódunk azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt másfél évben mik is történtek. 2014 közepe óta nagyon sok vádat emeltek, és nyomozást indítottak sok emberrel kapcsolatban. Úgy döntöttünk tehát, hogy itt lépünk, mégpedig kétféleképpen. Egyrészt a főképviselő egy közleményt ad ki, erre még visszatérek, és üzenetet juttatunk el a lehető legmagasabb szinten, bilaterális alapon azért, hogy az érintett felekkel tudjunk egyeztetni. Ami a főképviselő közleményet illeti, két közleményt adtunk ki. Egyet márciusban, egyet áprilisban, a szedésenekre vonatkozóan. Külön tekintettel arra, hogy megerősítették ezt a törvényt, amikor április 9-én az alsóház módosította mindenki olvashatta ezt a közleményt, talán ezt most gyorsan felolvasnám. Malajzia úgy döntött, hogy megerősíti a lázításra vonatkozó törvényt, ahelyett, hogy azt visszavonná, hogy azt korábban bejelentette. Ennek hatása lehet a szólásszabadságra, ahogy azt a közelmúltbeli vitatott végrehajtásból is láthattuk. Malajzia barátaként az EU kéri, hogy tartsa tiszteletben az alapvető jogokat és emberi jogokat, és fontos a méltányos eljárás, a jogállamiság, a gazdasági növekedés és a jólét szempontjából. Ez egy elég friss közlemény, egy hónappal ezelőtt adtuk ki, és született egy közlemény, ahol az ellenzéki vezető lányát egy éjszakára bebörtönözték egy olyan beszéd miatt, amit az apja nevében a parlament előtt adott el, és valószínű, hogy lehetséges, hogy ez is ugyanezen törvény alapján történt, de ezt a hatóságok soha nem mondták ki. Tehát lehetséges, hogy itt is felhasználták a Sedition Act-et, és úgy tűnik, hogy számunkra, hogy ezt nem megfelelően tették. A második pillére a felépésünknek az az, hogy magas szintű találkozókon felvetjük ezt a kérdést. Például a külügyi szolgálat igazgatója, amikor az Európai Ügyek államtitkár helyettesével Brüsszelben találkozott, felvetette a szólásszabadság és a véleménynyilvánítási szabadság kérdését, és azt, hogy az EU hogyan látja ezt a helyzetet, és próbálták megbeszélni, hogy miért lép Malázia azzal ellentétes irányba, mint amit az EU szeretne látni. Új maláj nagykövet van Brüsszelben, és ezért különböző fórumokon tudunk találkozni a bizottságnál és az EKS-nél is, és ezen üzeneteket tehát ismételten próbáljuk eljuttatni. Nos, ezt tettük eddig. Még annyit mondanék el, hogy a felekkel történt párbeszédből azt hallhattuk, hogy a maláj fél ö, szeretne a fai és vallásos kérdésekre koncentrálni, és ö, és Szaravak ö, társulásával kapcsolatban is felmerültek kérdések, mi ezt feljegyeztük, de rendkívül aggaszt minket az, és már többször elmondtuk nekik, hogy a törvény által lehetővé tett büntetéseket nagyon komolyan megszigorították az új mm, törvénymódosítás miatt, és még elmondanám, hogy a Kuala Lumpurban hasonlóan gondolkodó államokkal és az Egyesült Államokkal is együttműködünk a közlemény előkészítésében, és a mandátumunknak megfelelően járunk el. Egy pozitívumot tudok megemlíteni, ami fontos lehet. Ezt még a gyakorlatban persze meg kell nézni. A tárgyaló partnereink elmondják, hogy valójában ezen módosítással egyértelművé vált az, hogy nem lehet az igazságszolgáltatás vagy a kormány bírálóira alkalmazni ezt a törvényt. Korábban ez nem így volt, és szerintük ez komoly előrelépés. Most akkor át is adom a szót a kollégámnak. Uh, thank you, Frank Olivier. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Gerna Koncsa vagyok. Én a kereskedelmi főigazgatóságot képviselem, és pedig a Dél-Dél-Kelet-Ázsia, Ausztrália és Új-Zélanddal foglalkozó részleget képviselem. Én is szeretném a kérdést megválaszolni a szabadkereskedelmi megállapodás az FTA tekintetében. A másik tekintetében visszadom a szót kollégámnak, tehát ami az emberi jogi térképre, úti tervre vonatkozik. Tehát először is az általános kérdés, hogy a bizottság hogyan szeretne a kereskedelmi tárgyalásokkal élni, hogy az emberi jogok jobb helyzetbe kerüljenek Malajziában. Holisztikus a megközelítésünk. Az Európai Unió az emberi jogi meggondolásokat mindig alapul veszi, amennyiben szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyal. A kereskedelem politika is ide tartozik. Itt nem csak a kereskedelem tekintetében, hanem igyekszik minden külügyi tekintetben figyelembe venni az emberi jogokat. Tehát eh, nem csak a tisztességes kereskedelmet szeretnénk előmozítani, hanem az emberi jogok tiszteletben tartását is. Most az EU-malajziai tárgyalások esetében emlékeztetnék arra, hogy az EU kereskedelmi politikája elsősorban a tisztességes szabadkereskedelmet szolgálja globálisan, de ezek a megállapodások más eszközökkel együtt hozzájárulhatnak az emberi jogok eh, előmozításához a világ különféle részein. A kereskedelem gazdagságot is hozhat, ez pedig hozzájárulhat az emberi jogok tiszteletében is. Tehát az emberi jogok helyzetét szeretnénk mindenképpen előmozdítani. Másodszorban a politikai jellegű záradékokkal élhetünk. A partnerségi és együttműködési megalapodásokban is alkalmazok ezt, amelyet Maláziával kötöttünk. Tehát itt nem csak egy olyan záradék van, amely garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását, amely központi szerepet kell, hogy játszon Európa és Malajzia között. De vannak még záradékok, amelyek lehetővé teszik a a megállapodás hatájon kívül helyezését, amennyiben sérülnek az emberi jogok. És a csatolt megállapodások közé tartozik például a szabadkereskedelmi megállapodás. Tehát, hogyha újra elkezdünk tárgyalni Malajziával, akkor mindenképpen eh, szeretnénk eh, ezt a két megállapodást eh, eszközként használni, hogy nyomást gyakoroljunk a Malaj kormányra. Pillanatnyilag kapcsolatban állunk a legmagasabb maláj szintekkel, hogy újra megkezdjük a tárgyalásokat. Harmadsorban, ez véleményem szerint nagyon fontos, a mi szabadkereskedő megállapodásaink, és Malajziában is ez a helyzet, szeretné a kormányzatot és a civil társadalmat olyan helyzetbe hozni, hogy megfelelő emberi jogi környezet keletkezzen. Ez vonatkozik az átláthatósági szabályokra is. Nagyon fontos a kereskedelem és a fenntartató fejlődés témája, amelyről jelenleg tárgyalunk. De ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a bizottság álláspontja, a tárgyalások Malajziával még nem zárultak le, és a tárgyalás eredménye később lesz látható, de nagyon fontos az Európai Unió számára, hogy hangsúlyozok az emberi jogi szempontokat. És az összes szabadkereskedelmi megalapodás esetén alkalmazok ezeket. Most az emberi jogi hatástanulmány. Egy általános megjegyzésre kezdeném. A hatástanulmányok megvizsgálják az emberi jogok helyzetét, és hogy milyen eszközökkel lehetne javítani az emberi jogokat. A kereskedelem is ide tartozik. A bizottság ebben a tekintetben kötelezettségvállalásokat is tett. Megvizsgálta az emberi jogokat hatástanulmányokban, és pedig az összes kereskedelmi tárgyalás esetében 2011 óta. Azonban egy külön emberi jogi hatástanulmány elkészítése nem illik a bizottság általános holisztikus megközelítéséhez. Tehát itt a gazdasági, szociális és környezetvédelmi hatástanulmányok is tükrözik a helyzetet. Az Európai Ombudsman március 26-i ajánlásait figyelembe vettük, és figyelembe vettük a panaszosok szempontjait is. Ezek alapján szeretnénk eh, benyújtani majd az ombudsmannak a válaszunkat június 30-án. Eh, Most konkrétan Malajzia esetében az előbbi meggondolásokkal együtt és a különleges körülményekkel együtt szeretnénk felbecsülni hogy eh, hogyan lehet az emberi jogi meggondolásokat eh, beleépíteni a kereskedelmi tárgyalásokban, milyen eszközökkel tudunk eh, a legjobban fellépni, amennyiben újraindítjuk a tárgyalásokat. És most átadom kollégámnak a szót az emberi jogi útiterv tekintetében. Thank you, uh, thank you, Diana. Yes, um, on the on the human rights. Köszönöm, Diana. Ami az emberi joggal kapcsolatos következő lépéseket illeti az EU részéről itt azt kell, hogy elmondjam, hogy folyamatos stratégia van érvényben Malajziára és az ottani emberi jogi helyzetre vonatkozóan. 2015-ben tehát felül kell vizsgálni idén a második fél évben, és ami az új anyag kidolgozásának a keretét illeti, folytatjuk, vagy felveszük a kapcsolatot a civil társadalommal, hiszen nagyon fontos számunkra megismerni az ő véleményüket. És a Kuala Lumpuri delegáció rendszeresen fenntartja a párbeszédet a helyi civil szervezetekkel az emberi jogi témákban. Még elmondanám, hogy annak megfelelően, amit a lázításra vonatkozó törvényel kapcsolatban elmondtam, szeretnénk, hogyha Malázsiával az emberi jogi párbeszéd erős és rendszeres lenne. Legutóbb 2011-ben találkoztunk ebben az ügyben. Szeretnénk a lehető leghamarabb egy újabb találkozót megszervezni, és egy felső szintű közhivatali találkozót októberre tervezünk, ahol az emberi jogi kérdéseket is felvetjük. Az első emberi jogi találkozó októberben lesz Brüsszelben, és azt reméljük, hogy folytathatjuk az emberi jogi párbeszédet a lehető leghamarabb jövőre. Köszönöm, és hogyha bármilyen kérdés van, nagyon szívesen válaszolunk. Rendben, mondja az elnök. Köszönjük szépen. Köszönjük a magyarázatot. Szeretne valaki hozzászólni? Mielőtt lezárjuk a kérdést. Nem? Akkor köszönjük szépen a jelenlétet, és mindenkinek minden jót.